Good morning everybody. Bye. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy elegendő számban gyűltünk össze ahhoz, hogy a mai munkánkat elkezdjük. Talán hangsúlyozhatnám, hogy ez a legutolsó napja a szakbizottsági üléseinknek a jelenlegi terminusunk alatt, és nagyon fontos látnunk, hogy sok szavazni való áll előttünk. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, szeretném megismételni, hogy a délelőtti munkánk után az ebéd szünetben fényképezkedni fogunk, más szakbiz egy szakbizottsági képet fognak készíteni rólunk, és aztán a, az ülés után egy búcsú italra vagyunk hivatalosak. Talán most akkor átugorhatok a hatos pontra az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerről szóló Tud elég meleg van ideben, nem tudom, hogy mi ennek az oka. Itt egy helyesbítés elfogadásáról lesz szó. Szavazni fogunk tehát. Köszönöm a szót, elnök úr. Ez a helyesbítés két technikai eljárásra kapcsolatos módosításról szól. Itt két cikket kell helyesbítenünk annak érdekében, hogy a tanácssal született megállapodásnak megfeleljen. Az egyik az, az egyenlő mértékű részvételről szól, aztán pedig világossá kell tenni, hogy a CDM kreditek mindenkire vonatkoznak. Aztán áttérünk a 24-esre. Ez nem az én jelentésemmel kapcsolatosan, itt egy komitológiai módosításról van szó, az ellenőrzéssel végzett felülvizsgálati eljárással kapcsolatosan, és ez az, amit mi szeretnénk a parlament részéről. Itt a felülvizsgálatban nem szerepel ez teljesen világosan, ez egy standard komitológiai eljárás, és itt arról van szó, hogy ez a ellenőrzéssel végzett felülvizsgálati eljárás lesz kötelező eljárás. Ez volt tehát a két technikai kiegészítés, amit a, a nyelvi megfogalmazás tekintetében kell tennünk. Ezt ajánlom mindenki szíves figyel, figyelmébe. Elnök, köszönjük szépen, a bevezetés teljesen világos volt, hogy bocsássam rögtön szavazásra. Kérem mindenki készítse elő a szavazókártyáját, mert elektronikus úton fogunk szavazni. Ki van mellette? Tehát akkor most megnyitom a szavazást. A szavazást megnyitom. The very first vote I will... Egy kicsit várni fogok, mert ugye most szavazunk a mai napon. Először kérdezem, mindenki szavazott-e? Nem. Még mindig nem szavazott mindenki. Okay. The vote is closed. A szavazást berekeztem, és látni fogjuk 40 mellette, senki ellene, nem volt tartózkodás. Köszönjük szépen! Akkor most áttérünk a következő pontunkra, ez a 6 per A, egy másik helyesbítés, és itt szeretném átadni a szót az előadónak, Gróte úrnak, nem látom őt köztünk, úgyhogy nem hallottam semmiféle problémáról, javaslom, hogy fogadjuk el a helyesbítést. Megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazást. Ki van mellette? Everybody had voted. Mindenki szavazott. Berekeztem a szavazást 37-en mellette, egy ellene nem volt tartózkodás, elfogadtuk a helyesbítést. Áttérünk így a hetes programpontra, és itt eh, az előadónk eh, Trakatellis eh, professzor úr, szeretném megkérni őt, hogy szeretné bemutatni az anyagot, amennyiben nem, Elnök úr, köszönöm a szót. Azt hiszem, hogy rögtön rátérhetünk a szavazásra. Nincs szükség igazából arra, hogy tovább vitassuk ezt a kérdést. Elnök, köszönjük szépen, professzor úr. Kérek mindenkit, hogy ismét ragadja meg a szavazó kártyáját. A 18-as módosításról szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás nem volt, elfogadtuk. Itre hármas, Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Két azonos tartalmú, 19-es részútól ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosítás, ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 20-as, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene. Nézzük meg elektronikusan. 22-esről van szó tehát. Megnyitom a szavazást. Berekeztem. 23-an mellette, 18 et elfogadtuk, 23-as Krupa asszonyé mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 24-es Trakatellis és mások, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, úgy látom, elfogadtuk, de nézzük meg elektronikus úton is, megnyitom a szavazást. Berekeztem a szavazást. 33-an mellette, 11-en ellene. Világos, hogy elfogadtuk. Itre ötös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Két azonos tartalom, 25-ös, 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 27-es adamú, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 27-es második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következőt visszavonták 28-as mellette, ellene tartózkodás nem volt, elfogadtuk. 29-es részenként első rész, ki van mellette? Ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás. Nézzük meg ezt is elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Berekeztem. 23-an mellett, 19 ellen, ezt is elfogadtuk. Itre hatos. Ki van mellette? Ellene. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 20 ellene elfogadtuk. A következő okafogyott 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 8 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő hogy visszafonták 34-es és itre 7-es egyszerre ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-as szóbeli módosítás részasszonytól ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Étre tízes, Ez okafogyottá vált? Úgy látjuk, 11-es. Mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elnök úr, a következő három, 38, 11 és 39, ezek összefüggenek egymásra Az én módosításom arról szól, hogy ha a 11-eset és a 39-eset elfogadják, akkor ez el, okafogyottá válik. És szeretném hozzátenni, hogy a 39-es vagy a 11-es közül bármelyikkel összevethető. Kérdés, hogy akkor szavazzunk erről külön, és kérjük meg a szolgáltat, hogy ellenőrizzék le ezt. Igen, egyetértek ezzel, mondja az alnok, szavazzuk meg, függetlenül attól, hogy milyen kapcsolat van a 39-sel, megnyit végre rajta, aztán megnézzük. 38 as ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A következő okafogyott, így aztán 39 ki van e, mellette, ki van ellene, természetesen 39-esről van szó, e, tartózkodás, nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. 33 mellett, 12 ellen egy tartózkodás elfogadtuk. 40-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette, nem ez már okafogyott, igen, mert látjuk, 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás, nézzük meg elektronikusan, 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. 33 mellette, 13 ellene. Elfogadtuk. 43-as okafogyott. 12, itre 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következnek a preambulum bekezdések. Egyes ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas, mellette, ellene, tartózkodás, el, elutasítottuk. Itre egy, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizennégyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a módosított eh, jelentéstervezet, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 mellette, 6-an ellette nem volt tartózkodás. Eh, ezt eh, a jelentés, és következik a jogalkotási tervezet. Megnyitom a szavazást. Berekeztem a szavazást. 42-en ellene 7-en 42 mellette, heten ellette elfogadtuk. Gratulálunk Takataris professzor úrnak. So let me move to... Térjünk át, térjünk át akkor, kedves kollégák, a nyolcas programpontra növényvédőszerekre vonatkozó statisztikákról van szó, és úgy látom, hogy az előadó szeretne szót kapni. Köszönöm szépen. Eh, enkele weken geleden eh, mijn amendementen besproken die ik had ingediend eh, op, dit, op deze ontwerpverordening. Eh, ondertussen ehm, eh, zijn er trialogen geweest met de Raad. We hebben... Uh... Néhány héttel ezelőtt megbeszéltük a módosítókat, amelyeket benyújtotta. Összesen négy ülés során megtárgyaltuk ezeket a módosítókat, és több alkalommal is megegyezés született, és aztán újra a koreper elé került, de a cseh elnökség nem minden esetben támogatta a korepert, és az árnyék előadókkal már réges-régen komoly frontot képeztünk, kiválóan együtt tudtunk működni az egyes frakciók között, és az eredmény az egy 40 módosítóból álló csomag, amelyet be tudunk nyújtani kompromisszum módosítók formájában. Egió úr módosítójának kivételével ez egy sikerült egy kompromisszumra jutnunk a tanácsa. Úgy gondolom, hogy az első olvasatból a legfontosabbakat sikerült átmentenünk, és arra is figyeltünk, hogy a statisztikák és a növényvédőszerek esetében összehangoljuk a további irányelv tervezetekkel, a fenntartható fejlődéssel, tehát hogy ezek összhangban legyenek az idevágó egyéb irányelv természetekkel, és más a, a statisztikák kiértékelésével, feldolgozásával kapcsolatban is egyetértettünk azzal, hogyha a tanács új javaslatot kíván élni a biocidekre, akkor, akkor a tanács egy hatás tanulmányt feltétlenül elvégezhet, és miután ezt kiértékelték, akkor újra összehangoljuk a javaslatokat, és most pedig ezt a kompromisszumos csomagot szeretnénk benyújtani, és kérjük, hogy mindenki támogassa, minden frakció mögé állt ennek a csomagnak. Úgy gondolom, hogy hogy kiváló törvényalkotási munkát végeztünk, és reméljük, hogy áprilisban a plenárison, vagy legkésőbb májusban elfogadásra is került a csomag. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen. Remélem, hogy az árnyék előadóktól nincsen semmi ellenvetés a vezetéssel kapcsolatosan, és rögtön áttérhetünk a szavazásra. Ahogy korábban bejelentettük, 40 kompromisszumos módosítás van, ezekről egy blogban fogunk szavazni. Ki van mellette a kompromisszumoknak? Ki van ellenük? Tartózkodás. Elfogadtuk egyben őket, a következő tehát okafogyott végül a végső szavazásra kerítünk sort a módosított jelentéstervezetről. Megnyitom a szavazást. Várunk néhány kollégára. Mindenki szavazott? Igen? Akkor lezárom a szavazást. 47-en mellette, egy tartózkodás, egy ellene Gratulálok az előadónak és mindenkinek, aki dolgozott ezen a jelentésen. Now let me move. Most térjünk át talán a legnehezebb és legfontosabb dossziénkra a mai napirendi pontjunk, pontjaink között. Itt a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó beteg jogokról van szó. És szeretném ismét átadni a szót John Bowisnak, hogy röviden ismertesse az anyagot. Köszönöm elnök úr, valóban rövid leszek. Hosszan mondjam, vagy röviden? Azt hiszem mindenki rövidet választja. Régóta foglalkozunk ezzel a témával, amióta a mi szakbizottságunk először felvállalta a betegmobilitás témáját három évvel ezelőtt, legalább három évvel ezelőtt, ha nem csak az emlékezetem, akkor plenárisra kerültünk. Most ennek következtében, vagy következményeként az Európai Bíróság eljárás jogának következtében szeretnénk jogbiztonságot, és tisztánlátást hozni a jogszabályokban. Remélhetőleg javítani tudunk az Európai Bizottság által benyújtott dokumentuma minőségén. Mind a bizottsággal, mind a tanácssal szorosan együttműködtünk, mind a francia, mind a most a cseh elnökség alatt szoros az együttműködés, tehát az intézmények között is nagyon hálás vagyok minden, majdnem minden ataséval, aki az egészségügyi kérdésekkel foglalkozik, találkoztam, és a soros elnökségek nagyon sokat segítettek, hiszen a feladatunk részben az volt, hogy egy olyan javaslatot alakítsunk ki, ami mind a parlament, mind a tagállamok igényeit kielégíti. Másodszorban bármi is lesz a szavazás végeredménye, előre hagyd mondjam el, hogy nagyon köszönöm kollégáimnak, önnek is, elnök úrnak a rengeteg munkát, amelyet elvégeztek, és a segítséget, amelyet nyújtottak, és nyilván értik, hogy elsősorban az árnyék előadóknak tartozom hálával és köszönettel, akik velem együtt sokat izzadtak azon, hogy mindenkinek lehetőleg a saját kollégáiknak, a saját frakcióknak a véleményét, igényét eh, figyelembe vegyék, bár nyitottak maradtak a saját frakciótársaimnak is hálás vagyok, hiszen, sőt a parlamenten kívülieknek is e, sikerült beépíteni az ötleteiket ebbe a javaslatcsomagba. Külön kiemelném, ha megengedi, elnök úr, a saját asszisztenseim és szakértői munkáját, Neil és Mark név szerint, akik az árnyék előadók asszisztenseivel, szakértőivel, illetve a többi szakbizottság véleményének a megfogalmazóival, fogalmazóival, illetve az ő szakembereikkel. Nagyon sok ember dolgozott ezen, mindannyiukat dicséret illeti. Taps! Nem akartam elnyomni a tapsot, megérdemlik az asszisztensek ezt a tapsot, azonban a frakciók tanácsodai, főként Geraldin, aki nagyon sokat segített, de ez nyilván igaz a többi frakció szakértőjére, tanácsodajára is, háttérben vagy előtérben dolgoztak ők rengeteget. Végül, de nem utolsó sorban, hogy melyek ki egy hölgyet, aki gyakorlatilag már elhagyott bennünket, mégis velünk maradt, csak azért, hogy a titkárságban segítse a munkát, ott ül fönt az elnök mellett, tapsoljuk meg. Uh, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani, akkor most pedig innentől majd a szavazó gombok beszéljenek. <coughs> Nagyon köszönjük. Eh, tulajdonképpen elrabolta az én szavaimat is, én is szerettem volna eh, köszönetemet kifejezni a segítőinknek. Ugye jól tudjuk, hogy segítünk elhagyja a szakbizottságot, és így a munkánk vége felé nagyon nehezen boldogultunk volna nélkül, Nagyon köszönjük az egész szakbizottság nevében minden eddig erőfeszítését és segítőkészségét. Before we jump to the vote, uh... Mielőtt rátérünk a szavazásra, talán néhány mondat erejéig hadd beszéljek arról, hogy az eljárás rendkívül Nehéz volt a kompetenciáinkért, meg kellett küzdenünk, ez nehéz küzdelem volt a 49-es, 47-es szabály alatt, vagy annak értelmében tudtunk eljárni, annak érdekében, hogy ezt a jelentést, az IMCO jelentésre kapcsolatosan is tárgyuk is. Az 64-es, a 65-ös és a 66-os módosítókról volt szó, itt az IMCO a 8-as, 9-es, 10-est adta be, az IMCO 8, 9, 8, 10 és 11-es nem összevethető a másik szabizottságával, ezért azt a 110-es és a 133-os arra irányul, hogy töröljük az előbbieket. A többit eh, szükséges módosítókkal el lehet fogadni. Éppen ezért eh, köszönjük eh, ezt a rendkívül bonyolult eljárást meggyőződésem, hogy immár csak azokról a módosításokról kell döntenünk, amelyek nincsenek belefoglalva a jelentés szellemiségébe eleve. Kezdjük tehát el a 42-es módosítással, ami a törlésre irányul, 42-es, 43 os 44-es. Ezek arra irányulnak, hogy az egész javaslatot vonjuk vissza, töröljük ki, van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es és a FEM 1-es, ezek azonosak ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Két azonos 51-52-es ki van mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást. Berekeztem. 50, 22-en ellene, 30 mellette 30 ellene elutasítottuk. 45-ös, ITRE 1-es és Juli 1-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A kompromisszumos egyes ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene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 tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így tehát úgy döntöttünk, hogy a rövid változatot vizsgáljuk, ahogy ezt korábban bejelentettük, így tehát egy kicsit előre ugorhatunk a szavazási listánkon. Most a hetes oldalra térünk át, és Dál és Blokland úr, Dál asszony és Blokland úr 2.15-ösét bocsátom szavazásra. Ezt elutasítottuk. 2.16-os mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Kettő azonos tartalmú, 2.17 és 2.18 ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg ezt elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Berekeztem a szavazást. 24-en mellette, 29 ellene elutasítottuk. 219-es. Igen, ezt meg kell szavaznunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Azonos tartalma 220-as, 221-es, 224-es. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Két azonos, 222 és az Emplon 29 és Econ 6 ki van mellette. Ellene, tartózkodás, ezt nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 27-en ellene elutasítottuk. 223-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 225 mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. ötvenem mellette nem volt senki jelen, nem volt tartózkodás. Valószínűleg a TEA okozta ezt, hogy hirtelen TEA-hoz jutottunk, 226-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És így két azonos tartalmakon, 227 és 228, illetve van egy harmadik is, az Employment 30-as, ki van mellette? Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Következő kettő okafogyott, és az Econ 7-esre térünk át, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Így aztán most áttérhetünk a következő oldalra. Ezt később fogjuk megszavazni, tehát a 238-as következik Bowis, és a 239-es, a kettő az most ott. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő okafogyott. fogyott. 241-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 242 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő az már okafogyott a kompromisszum miatt. Következik az 11-es eh, oldalon lévő info 24-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg elektronikusan. Megnyitom, illetve bezárom a szavazást, 22 mellette, 33-an ellene elutasítottuk. Eh, foglalkoztatási 34-es ki van mellette, ellene Ugyanaz a helyzet, azt szembenézzük meg ezt is elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. 25 mellette, 32 ellene elutasítottuk. Néhány azonos tartalmú módosítás van, 255, 256, 257, 258, itt a 11, FEM 13. Ki van ezek mellett? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következő kettő okafogyottá vált. Így a 261, 262 a következő mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk következő okafogyott 263 következik, Turmes és Óken. Ez is sokafogyott. Így aztán a 264-es a már tínezés ez mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 265-ös színot ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Három azonos tartom, a 266, 267, Imkó 25-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő hatvan nyolcas Esztrella, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 269 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 270-es Esztrela aki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Azonos tartalmú 271, 72, 73, 74, 75, 76 nem, 75-ösig, bocsánat, 75-ösig Egyszerre szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő okafogyott, így aztán 277-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Két azonos tartalma. 278 és ITRE 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három azonos tartalmú, 279, Ekon 12, foglalkoztatási 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 281 Vezverver Ulmer mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Két azonos tartalma, 280 Imko 26 mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette 30 ellen elutasítottuk. 282-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 283 mellette ellene tartózkodás elutas, elfogadtuk. 37-es employment mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Két azonos tartom a 284 és Imco 27-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Azonos tartom a 286-os és Imco 29-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 2000-as 285-ös és Imko 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. <clears throat> Kettő nyolcvan hét, kettő nyolcvan nyolc. Ez része volt az előző kettőnek, tehát ezeket is elfogadtuk következésképpen 289 és 290 azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Két azonos ismét 291 és M38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 292 mellette ellene Nézzük meg elektronikusan. 292 Bovis. Megnyitom a szavazást. Lezárom most a szavazást. 44-en mellette csak heten utasították el, elfogadtuk. 293. Ez okafogyott a következő szintén át kell ugornunk a 300-osra. Szornozó Martinez ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 301 és 377 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 302-es és ittre 13. Mellette. Ellene Nézzük meg ezt a kettőt elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Bezárom. 22-en mellette, 35-en ellene elutasítottuk. Következő a 305-ös módosítás lesz. Ezt részben az 5-ös kompromisszum takarja, de nem teljes egészében. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Az 5-ös cikkel kapcsolatban 303-as és itt a 14 mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Ezek most boldog pillanatok, ami az én munkámat illeti, hiszen lapozgathatunk. A 25-ös oldalra ugrunk előre, legalábbis ami az én anyagomat illeti. Azt hiszem, hogy van időnk, és lassan haladhatunk előre a 25-ös oldalra, és a 361-es következik, ami azonos az IMCO 35-össel, és ezt preambulum bekezdésként szavazzuk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ugyanez az oldalon IMCO 35-ös mellette, ellene, Imko 35 7 ki van mellette, tehát így ellene tartózkodás, nézzük meg ezt elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. 30-on mellette, 26-on ellene elfogadtuk. Ekon 13, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 366-os ki van mellette, ellene. Tartózkodás. Meg kell néznünk. Ellenőrizzük le elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 366-osról. Csak néhány kezet látok. Lezárom a szavazást. Most világos. 48-an mellette, heten ellene egy tartózkodás világos, hogy elfogadtuk, a három azonos tartma. 67, 68, 69, 70, étre 18, pontosan 5. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 371-es, mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 371-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 31 ellene elutasítottuk. Imko 36 mellette. Ellene Meg kell néznünk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Tehát az Inko 36-osat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26-an mellette 28 ellene egy tartózkodás elutasítottuk. 372-es azonos Azonos a 373-assal a színottal. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Három hetvennégy Andrejevsz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 375 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös a jelentéstevőtő mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 376, e, M49, Ekon 15 azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 378 mellette, ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. 378-as. Lezárom a szavazást. 26 mellette 30 ellene elutasítottuk. 379-es meghelyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő fogyott. a következőt már magába foglalta a kompromisszum. Tehát a 29-es oldalra térhetünk át, itt középen van az ITRE 20-as, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 33-as oldalra térünk át, és itt van a 417-es, a 6-os cikk 3-as bekezdéséről. Mindenki számára világos, mire szavazunk 417-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös oldalra térünk át. A 425-eset szavazzuk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 426-os visszavazni kell mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. következőt közvetlenül bevesszük. Itre 22 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 4, 27, 28, 29 és itre 23 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 4, 30 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 432-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 434-35 a hetes cikk törlésvényel. ki van mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 437 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 438 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Két azonos tartom. 436, Inkó 42, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Employment 57-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva hetes cikk eh, első bekezdése, 439-es eh, színotmódosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 440 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő okafogyott. 442-es következő krupa asszony mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Két azonos 18-as és Imkó 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így most áttérhetünk a én dokumentumomban ez a 40-es oldal, a 406 67-es. Igen, 39. oldal. 467. A 8-as cikk 2-es bekezdéséről van szó. Ki van mellette, ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Így most a 42-es oldalra megyünk, a 481-esre ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A következő oldal 43-ason itt van, itt nincs olyan módosító, amit közvetlenül inkorporáltunk. A FEM 21-esről nem kell szavaznunk. A 44-es oldalra térünk át. A 4 45 ezt Ferrera asszony és mások nyitották, be, ki van mellette, ellene. Nézzük meg elektronikusan. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 29 ellene elutasítottuk. A 494-esre térünk át. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Most engedjék meg, hogy megnézzem, hogy melyik lesz a következő, vajon okafogyott-e a következő. Igen, úgy látjuk. Tehát átmegyünk két azonosra. Ez ITRE 29 és 495 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Következő 22-es jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következő okafogyottá vált. Tehát következik a 8-as cikk 5A5B5C bekezdése az első módosítás 497 Hegyi Gyulától ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 498 Gutierrez Cortinez mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Két azonos, 499 litre 31 mellette, ellene tartózkodás. Nézzük meg ezt is elektronikusan. Két azonos módosítót, 499 litre 31-eset ellenőrizzük, bezárom a szavazást. 32 mellette, 23 ellene elfogadtuk. A következő okafogyottá vált. 501 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ez azonos volt az ITRE 32-essel, IMKO 47 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Két azonos tartomú 5-2 és ittre 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő, amiről szavazni kell, az employment 67-es mellette ellene tartózkodás, ezt nézzük meg elektronikusan, foglalkoztatási szabadság 67-es mellette. Lezárom a szavazást, 23 mellette, 32 ellene elutasítottuk. 504-es és az IMCO 49-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is nézzük meg elektronikusan. 504-es és IMCO 49-es. Lezárom a szavazást. 33 mellette 20 ellene elfogadtuk. 505-ös és Imkó 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Két azonos nem, rosszul látom, egy van csak most itt, Ekon 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 506-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 509-es így a mellette ellene tartózkodás elutasítva. 510 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 511 és itre 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3 azonos tartom, 508, 512 és 20, 68, valamint Econ 22 Nos, egyen átugrottam, elnézést kérek. Szavazni fogunk az 508-as Ferreira Vernóról. Ugye egy egyes van mögötte, zárójelben ki van mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Most tehát három azonos tartalmú, 512, Employment 68, Econ 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5.13 Westlund mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő oldalon a 9-es cikk 2A bekezdésével kapcsolatosan 5.17-es Westlund mellette ellene tartózkodás elutasítva. Thank you. 518, 519, két azonos tartó mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő kettő oka fogyott. Az azt követő ugyancsak. 522-ről nem kell. A következő tehát 525-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az én dokumentumomban a 48-as oldalra térünk át, itt középen van a Gutierrez Cortines módosító indítvány 538-as számmal. Világos, hogy hol vagyunk, kollégák? Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 539 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 541 mellette, 539-eset ellenőrizzük le, rendben van, elektronikus szavazást nyitok meg, lezárom a szavazást. 45 mellette 7 ellene. Elnézést kérek, úgy látszik egy kicsit már kezdek elfáradni. 5.39-eset teljesen világosan elfogadtuk. 5.41-es. 5.41-es következik mellette, ellene. Ezt is nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 27 ellene elutasítottuk. Két azonos tartalmú 540 és 508 négyes zárójelben mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 542 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Azonos tartom 24-es és Imko 53-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 543 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 544 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. az 50-es oldalra térünk rá, itt van az IMCO 55-ös, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ugyanezen az oldalon, Employment 74-es, mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Employment 74-es. Ezt ellenőrizzük. Ez a 10-es cikk 2 bekezdés. Tehát látjuk, hogy mit ellenőrizzünk, ugye? Lezárom a szavazást. 32 mellette 19 ellene nem volt tartózkodás. Elfogadtuk. 554 mekeiben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 555 mm, okafogyott, 556 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 557 Hegyi Gyula mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. azonos volt a Júri 5-össel a következő oldalon. Erről már ugye szavaztunk ezek szerint. Nem, pont ennek az ellenkezője az igaz. Júri 5-ös. Szavazzunk elő, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 5 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Gyuri 6 mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 mellette 30 ellene elutasítva. Júri 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es cikk 5-9 kupasz mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-62-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 562-eset ellenőrizzük Ferrari asszony módosító indítványát. Bezárom a szavazást. 20 mellette 34 ellene elutasítva. 560-as Korbi asszony mellette ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ezt is ellenőrizzük le elektronikus szavazással. 560-asat ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 mellett, 33 ellen elutasítva. Két azonos tartom 561 és implement 77-es, valamint az Econ 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 563 és Imco 56-os azonosok mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Point 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imkó 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most egy-két oldalon átugorhatunk. Az én dokumentumomba az 55-ös oldalra térünk át, és itt a 12-es cikk 2-es bekezdéséről van szó. Először az 595-ösről szornozó Martinez Ayala Senderről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 594 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 596 mm, Ulmer mellette ellene tartózkodás elutasítva. 597 mellette ellene tartózkodás elutasítva. én dokumentumban a 60-as oldal következik, a 15-ös cikk első bekezdése, első módosítása, 646-os Weisgerber és Ulmer mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 647 és Employment 98 mellette, ellene. Nézzük meg elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. 29 mellette 24 ellene elfogadtuk. 648 Ferreira mellette ellene tartózkodás elutasítva. 649 Líze mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 650-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 651, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 652, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 25 ellene elfogadtuk. 653 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is elektronikusan. 653-ról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 33 ellene elutasítva. Három azonos tarmot 654 étre 38 és 655 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Employment 99 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a 99-eset Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23 mellette, 32 ellene elutasítva. Employment egy százas mellette. Ellene. Tartózkodás világos túlnyomó többség. 656-os Weisgerber és Ulmer mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 660-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 661 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 659 okafogyott. 657 661 egyeset már megszavaztuk. Megnézhetjük elektronikusan Andrajevsz 661. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 mellette 24 ellene elfogadtuk. Az következő kettő okafogyott. Tehát áttérünk a 662-re. Repels mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 34 ellene elutasítottuk egy tartózkodással. A következő három azonos tartom, 663, 657, 658 és az IMCO 69 is ide tartozik mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Következő oka fogyott már. Három azonos tartalmú, 34-es, 664-es és ITRE 39. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 665 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 666 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 667 mellette ellene ezt ellenőriznünk kell. A 667-esről van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette 31 ellene elutasítottuk. 668 és Inko 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 669 eh, Turmeszóken mellette ellene tartózkodás elutasítva. 670-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 671 6 671-es elnézést, 671-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Két azonos tartom, a 672-es és 673-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 674, Employment 97, aha, itt ügyrendi kérdés lesz. Elnök úr, szóberi módosításra szeretnék lehetőséget kapni, és következő a bizottság kijelölhet bizonyos területeket, ahol az innovatív határokon átnyúló ellátást értékelhetik. Igen, ez már itt szerepel a dossziénkban, látjuk írásban is, ez egy szóbeli módosító indítmány, az 15-ös cikk új A bekezdéséhez, és itt van az Econ 28, Employment 97 és 674 is ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 675-ös és ittre 40-es mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Nem, nem, teljesen világos, hogy elutasítottuk, teljesen világos. Füljen úr keze volt, csak fenn egy kis nyelvbotlásról volt szó, elnézést kérek. 676-os mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 29 ellene elutasítottuk. Nos, tehát akkor a következő a 35-ös, a jelentéstevőt a 35-ös emellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 6, 77-es okafogyott, az azt követő szintén 679 következik. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. 679-es. Lezárom a szavazást, 22 mellette, 31 ellene elutasítottak. 680-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 681, Andreas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Employment 101-es okafogyott. A következő szintén Imko 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következők okfogyottá váltak, tehát átugorhatunk néhány oldalon a 64-es oldalon vagyunk az én dokumentumomban a 18-os cikk 1-es bekezdése. Implement 102-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 23 mellette, 29 ellene elutasítva. Imko 78-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Employment 103 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 698. Vezgerber és Ulmer mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Imko 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Két azonos tartom, 699 és implement 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 700-as Ferreira mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25 mellette, 31 ellene elutasítva. 701-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítva. 702-es, mellette. Ellene. Tartózkodás. Csak néhány kezet láttam, nézzük meg elektronikusan. 702-esről van szó tehát. Lezárom a szavazást 34 mellette, 22 ellene elfogadtuk. Következik az IMCO 80-as szóbeli módosító indítványjal, amit már olvashatunk a dosszinkban mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. IMCO 81 mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Imko 81. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 39 ellene. Világos, hogy elutasítottuk. 703-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk két azonos 704 és Employment 105-ös, valamint az Econ 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 705-ös. Igen. Igen. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 706-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Következnek a preambulum bekezdések. 53-as mellette. Hmm, ügyrendi kérdés. Eh, Liza. Igen, elnök úr, írtam egy e-mailt, de mégiscsak úgy tűnik, hogy jobb lesz, hogyha tisztázzuk most ezt szóba. Van egy néhány módosító a preambulumokhoz, amelyeket néhány kollégával együttesen nyújtottunk be, és az előadóval megegyeztünk, és nincs is ellentét azokkal, akik, akik aláírták a 60-as módosítót visszavonjuk, a 87-es második részét úgy szintén visszavonjuk, a második rész németül úgy kezdődik, hogy tehát hát, hát a tagállamoknak nem írja elő, és így tovább. Ezt írásban benyújtottam, de a titkárság mégiscsak úgy gondolta, hogy jó lenne szóban. Újra jelentkezni 60-ast, visszavonjuk 87-es második részét. Köszönöm. Yeah, okay. Igen, azt remélem, hogy rendben működött a tolmácsolás is, és látjuk, miről van szó. Itt van előttünk írásban is, és rajta van már a szavazási listán is, hogyha megegyezés született, akkor akkor áttérhetünk most már akkor a preambulumokra, 53-as követik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő okafogyott. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ekon egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 59-es mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette 32 ellen elutasítottuk a következő, a, a következő visszavonták, ahogy ezt már korábban e, bejelentették. Kinkó 1 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Implement 1 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Chris Davis ellene és mellette is szavazott, úgy láttam, tehát akkor most lezárom a szavazást, 20 mellette, 35 ellene, világos, hogy elutasítottuk. Employment 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következik a kettes módosítás a négyes preambulumhoz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő okafogyottá vált. Ekon kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Employment 4-5, 4-es és 5-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Employment 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, de ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 30 en elutasítva, employment 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, implement 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, implement 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös részenkénti szavazás. Ki van az első rész mellett, meg, mellette, ellene? Ezt meg kell néznünk elektronikusan. első része a 65-ös módosításnak és az IMCO 2-esnek azonos tartalmú. Lezárom a szavazást, 34 mellette 21 ellen elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt is ellenőrizzük le szerintem. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 mellett a 31 ellene elutasítottuk. Fem 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Inkó 3-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Inkó 3-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16 mellette 40 ellene. Teljesen világos, hogy elutasítottuk. 66-os Liotár asszony mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Jelentéstől 3-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Következő okafogyott int van, 11-es mellett, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as Liotárasszony mellette, ellett, tartózkodás elutasítva, 72-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Én Implement 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Két azonos 69 és 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Két azonos 71-es és Inkó 4-es mellette, ellene. Tehát 71-es és Inkó 4-es. Oka fogyott? nálam azt mutatja, hogy ha 69-eset elfogadtuk, akkor ez itt okafogyott. Igen, nyelvi módosítás a következő, tehát térjünk át Nézzük csak. Nézzük a következő, az itre kettes lenne. Igen az ITRE 2-eset bocsátom szavazásra a 9-es preambulumról. Világos, hogy miről szavazunk? Igen? Jó. Nálam 67-es oldalon van. A köve, az előtte lévők okafogyottá váltak, tehát 9-es preambulum ITRE 2 mellette, ellene talál, a tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük ezt le. Lezárom a szavazást. 34 mellette, 19 ellene elutasított. Elfogadtuk, elfogadtuk. Hetvenhatosat bocsátom a szavazásra Tyson úrét. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Én tudom, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es szóbeli módosító indítványjal ki van mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78 és FEM 4 okafogyottá vált a következő szintén, aztán ugyancsak tehát a 84-esre térünk át. Következő módosító Szinotté, 84. Világos, hogy hol vagyunk. Ez azonos a 85-össel Liotárasszonyéval, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5ös az előadói mellette ellene tartózkodás elfogadva. Három azonos módosítás következik, 86, Inko 6 és 87. Peter Liza által említettekhez kapcsolódik. E, ugye ott a második részt visszavonták már, tehát 87, Inko 6, ki van mellette? Ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 mellette 24 ellene el, elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodás. 91 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodás elutasítva ki, következő okafogyót, 95-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 96. Szinott mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 97-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 98 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Fem ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, fem hat. mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a fem hatosat, megnyitom a szavazást. Bezárom. 21 mellett 34 ellen elutasítottuk, fem 7-es mellette, ellene, Nem láttam kezeket. Ki van mellette? femhetes? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 99-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Implement 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva igen világos, egy százas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Következő okafogyott már, hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ekon hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Juri 2-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, implement 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 100, azonos 105, 106, 107, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő okafogyott 109-es Liotárasszony mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő okafogyott. Tehát 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Employment 16 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Employment 16-osról van szó. Lezárom. 28 mellette 26 ellene elfogadtuk. Éppen hogy csak. Tehát a következő kettő azonos, ezeket bevettük a 46-osba, tehát a 113-as következik, meg éven mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114 jó, a 113-asat ellenőrizzük. Meg Éven asszony módosító indítványáról van tehát szó. Lezárom a szavazást, 23 mellette, 30 ellene lez, e, el, utasítottuk, 114 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, FEM 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3 azonos 16, 17, 118 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121 okafogyott, Econ 4-es szintén, a következőt tehát következőt azt már közvetlenül bevettük, másikba, tehát a 120-as itt ugye van egy megjegyzés, hogyha elfogadjuk, akkor az IMCO tembe lesz bevéve, tehát a 125-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. 123-as mellett ellen tartózkodás elutasítva következő a 124-es Vitre 3-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 126 mellette ellene tartózkodás elfogad. Két azonos 127 és Employment 17 mellett ellene elnézést kérek, ezek már okafogyottak, tehát át kell térnünk a 128-es és 129-esre mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130-as mellette, a 128-129-eset ellenőrizzük elektronikusan. Két azonos tartalmú módosító indítványt ellenőrzünk elektronikusan, a 128-eset és a 29-eset. Világos tehát, ez a 26-os preambulum bekezdés irányul. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25 mellette, 30 ellene. Igen, jól láttuk. Tehát a 130-as következik mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 131 és 132 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő az itre négyes. Ez következik, ugyanis az előzőt azt már bevettük, ki van mellette itre négyes, ellene, tartózkodás, elutasítva. A következőt szintén bevettük a 47-esbe, tehát a 134-es mellett, 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 136 mellette ellene tartózkodás elutasítva. FEM kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következő okafogyottá vált. A 138-asat nézzük, ez okafogyott szintén. Imkó 12-es mellette. Imkó 12-es ellene tartózkodás elutasítva. FEM Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 139. Nézzük meg. 139. Egy kis türelmet kérünk, ez okafogyottá vált. Száznegyvenegyes Weisgerber szavazzon, Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 140-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Két azonos tartom, a 42-es és 143-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Employment 10-es, 18-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 144. Ki van? Ez is fogyott Igen, látom már. Következő. Azonos 145 és 146. A 31-es preambulumhoz mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 148 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 149 mellette ellene tartózkodás elutasítva, employment 19 mellette ellen tartózkodás elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 147 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 150 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 152 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 153 mellette ellene ki tartózkodik elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155 mellette ellene tartózkodás elutasítva. következőről később szavazunk, 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Komment 20-as mellette, ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizzük le. Tehát az employment 20-ast lezárom a szavazást, 32 mellette 24 ellene elfogadtuk. 158 mellette. Most már látom a 158-as okafogyott hiszen az Employment 20-osat elfogadtuk, nálam tíresen 29 szereppel, Info 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 159 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 160 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Employment 21 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette nem, elnézést, ez okafogyottá vált, 156 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de a 156-osról elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 24 ellene. Elfogadtuk. Következő okafogyót 162 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 163 mellette ellene tartózkodás elutasítva 164 mellette ellene tartózkodás elfogadva következő fogyott. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Inkó 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168 kupa. 39-es preambulum Ki van mellette? Ez hát a 172-esnél vagyunk már, popa. 172-es, ez egy új preambulum 39 per A. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. ...173 és Inkó 17 azonosak mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 27 mellette 30 ellen elutasítottuk. 174 mellette, Weisgerber és Ulmer mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 175 és Imkó 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 176 és 177 mellette ellene tartózkodás elfogadva következő okafogyottá vált 179 Grosztete asszony és az itre ötös. Igen, vagy a hatos? Ezt le kell ellenőriznünk, mert az egyik helyen ötös van, a másikon hatos. Itre ötös. Tehát 179-es és itre ötös. Együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180-as Ziber szóbeli módosító indítványjal, az előadótól, ez azonos az IMCO 19-essel, igen, és a szóbeli módosító itt van a dosszínban, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elnézést kérek tehát. A legutóbbi szavazásnak nem volt értelme, hiszen az ITRE 5 elfogadtuk, és ezért a 180-as és az IMCO 19-es az okafogyottá vált. Tehát ezt a e, világosság kedvéért megismétlem, ezek okafogyottak lettek, tehát át kell térnünk a 181-es és 182-esre. Weisgerber és mm, e, Kejében asszony. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 100, 3 azonos, 183, ITRE 6 is Employment 23-as mellette. Ezek a fogyottan váltak. Túl gyorsan haladok, úgy tűnik. Minden esetre a következő ugyancsak okafogyott, az azt követő szintén, így aztán az utolsó preambulumra 146 a 46B Bóvisz módosító 188-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Um, employment 25 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 mellette 24 ellene elfogadtuk. Implement 26, ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Úgy látom, ügyrendi kérdés van az árnyék előadótól a szocialista frakció nevében. Elnök úr, köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy közbe kell szólnom, de e, azt hiszem ez megkönnyíti e, a dolgunkat, hogyha most egy 5 perces szünetet rendelhetnénk el. E, elnökként egyetértek ezzel, egy meglehetősen nehéz dossziét zárunk le, de szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy maximum 5 perces legyen a szünet, pontosan érkezzünk vissza szünet után. Kedves kollégák! Uh, for some statement and floor, but I will wait few seconds. Kérem, üljenek le, Dagmar Bérent asszony kért szót, és kérem, hogy csendesüljenek el. Kérem, üljenek le, foglalja mindenki a helyét. Madam, you have the floor. Köszönöm, elnök úr. Tudom, hogy ez szokatlan dolog, főként így az utolsó ülésen. Sajnálom, hogy az én frakciómnak tartózkodnia kell az árószavazáson. Másképp akartunk eljárni, de két nagyon fontos eleme ennek a szövegnek, főként a jogalap hozzáadása a 152-es, illetve a 8 per 3-as cikk elfogadhatatlan a frakcióm számára illetve egyes módosítóinkat sem fogadták el, ami még indokolható, de a másik két pont nem. Ezt nem tudnám megindokolni a frakció társaim számára, ezért sajátos módon tartózkodnunk kell az szavazáson. Köszönjük, ez nagyon világos állásfoglalás volt. Most tehát engedjék meg, hogy a végszavazásra kerítsünk sort a, a módosított javaslat tervezetre. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Kérdezem, mindenki szavazott-e? Úgy tűnik, hogy nem. Hát eh, elektronikusan szavazunk, ugye? Lezárom a szavazást. 31 mellette, 3 ellene, 10, tehát 31 mellette. 3 ellen és 19 tartózkodás, és most végül szavazzunk a jogalkotási tervezetről e, elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 mellette, 3 ellene, 20 tartózkodtak, az előadónak gratulálok, elfogadtuk. És, és gratulálok mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, a személyzetnek és az árnyék jelentéstevőknek is. Köszönjük szépen még egyszer! Don't leave. Kérem, még ne menjenek sehova. Nem ért még véget a szülés. Következő napi rendi pont, tízes számot viseli. Betegek biztonsága tanács ajánlása, főként az ellátás során szerzett fertőzésre. Szártódi asszony az előadó kérem, hogy megkérdezem, hogy egyből áttérhetünk el a szavazásra. Igen, köszönöm szépen, akkor mindenki készítse elő a szavazó listáját. Number. És akkor kezdenek is a szavazást. Everybody Mindenkinél ott van a szavazólista, mindenki megkapta. Akkor elkezdhetnénk -e, kérem szépen a szavazás hetes módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, 32-es, Mindenki szavazott? Még nem. Lezárom a szavazást. 9 mellett, 34 ellene, elutasítva. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő okafogyottá vált. 33-as szóbeli módosító a néppárt és a szocialisták részére mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító okafogyottá válik, 34-es krupalszonyé mellette ellene tartózkodás elfogadva a következő okafogyottá vált tehát 35-ös szatorasszonyi mellette ellene tartózkodás elfogadva 36-os részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan a 37-est. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 24-en mellette, 20 ellene elfogadva. 39-es John Voice mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es Fjellneré mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48-as szóbeli módosítás az Alda részéről, már a dosszérben található mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es megkéven szóbeli módosítás az alda részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es tál mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es szóbeli módosításval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogad 54-es mellette, ellene tartózkodás elutas, elfogadva 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 56 as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette. Az 56 ast ellenőrizzük. Lehet, hogy tévedtem, 56 as elektronikusan szavazunk mellette. Megnyitom a szavazást, és most lezárom a szavazást. 10 mellett 32 ellen elutasítva, Köszönöm szépen megkíván asszonynak a figyelmeztetést. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig jönnek a preambulumok, 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva.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 ellene tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es színat mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a jelentés tervezet módosítva, erről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 mellette senki sem ellenezte, nincs tartózkodás. És aztán jogalkotási tervezet egészében elektronikusan szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 mellette nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás. Gratulálok az előadónak, Amália Szartórinak, és mindenkinek, aki részt vett a munkában. Köszönjük szépen valóban a munkájukat. So, uh... Akkor Következik a 11-es napi rendi pont. Benzingőz visszanyerős a személygépkocsik töltőállomáson való tankolásakor. Három oldalnyi módosító van a kezemben, és kérdezném Adamos Adamot, aki Papadimonos előadót eh, helyettesíti, hogy azonnal megkezdhetjük a szavazást vagy az Adamó úr, hiszen az ő neve szerepel az előadó nevének helyén. Kérdezném Adamó úrat, hogy kezdhetnénk a szavazás? Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs semmi semmi hozzászólni valom. Kezdhetjük a szavazást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. Tehát akkor kezdjük meg az egyes módosítóval. Ha mindenkinek megvan a szavazólistája, mindenki készen áll, akkor egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 29-en ellene, elutasítva. 21-es krupa mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es, tehát a haszi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es, az előadó módosítója mellette, ellene ezt ellenőrizzük. Tehát 11-es módosító elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 mellette, 22 ellene elfogadva. 24-es Jorgensen módosítója, a GUS e szóbeli módosítójával mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös korbei a módosítója szóbeli módosítás a gól részéről mellette ellene. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Most pedig lezárom a szavazást. 28 mellett a 19 ellene elfogadva. 26-os módosító, Mártin Kellenen szóbeli módosító mellette ellene. Csak néhány kezet láttam felemelkedni, ellenőrizik elektronikusan. Lezárom a szavazást. 41 mellett 5 ellene, két tartózkodás világosan elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan 27-es módosító Jelsi Puszek módosítója. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 18 ellen szavazat világosan elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 as mellette, ellene, tartózkodás azt gondolom, hogy elutasítva, de ellenőrizzük elektronikus szavazásról. Tehát 29-öst ellenőrizzük széper módosítója. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 28 ellene, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös rendben ellenőrizzük a 14. módosító második részét elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 mellett 35 ellene valósításra került. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 18-as szobbeli módosítóval, a szocialista frakció részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító az előadótól, mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos módosító szóbeli módosítóval a GUE részéről mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikus szavazással. Tehát a, a hetes módosítót ellenőrizzük a preambulum, hatodik preambulummal kapcsolatban, most pedig lezárom a szavazást, 28 mellett, 22 ellene elfogadva, 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene, ellenőrizzük, tehát 9-es módosítót elektronikusan ellenőrizzük, Lezárom a szavazást. 27 mellette, 23 ellene elfogadva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor a teljes jelentés tervezetet egészében szavazunk róla. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 mellette egy ellenszavazat, három tartózkodás, igen jó javaslatot hallhattunk. Mielőtt kisietünk ebédre, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a végső szavazást követően kint már vár bennünket a fényképész, és egy közös képet készít majd rólunk. De most akkor a törvényalkotási állásfoglalási tervezetről egészében szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 42 mellette egy ellenszavazat, négy tartózkodás. Gratulálok az előadónak, Papadimulus úrnak. Remélem, hogy Adamó úr ezt az információt átadja majd az előadónak. Köszönöm szépen. Most pedig kérném a kedves kollégákat, hogy akik nem túlságosan elfoglaltak, tartsanak velünk, és készítsünk egy közös fényképet. A fényképész a terem előtt vár bennünket, tehát mindenkinek ki kell mennie, a lépcsőknél vár minket.